Colleghi, possiamo iniziare i lavori della Commissione. Kollégák, sajnos el kell kezdenünk az ülést, mert eh, már néhány perces késéssel zártuk le a koordinátorok ülését, azért elnézésüket kérem. Az ülés során A koordinátorok egyetértettek azzal a javaslattal, hogy az elnökséghez továbbítsunk egy kérelmet azt illetően, hogy a jövő évben öt látogatásra kerítsünk sort, melyek nem tényfeltáró jellegűek, hanem tanulmányút jellegűek öt különböző tagállamba irányulnának, hogy az egyéb hasonló petíciós szakbizottságok tapasztalatait megismerhessük ezekben az országokban, eszmecserét folytathassunk a parlamenti képviselőkkel más tagállamokban. A javaslatot még finomítani kell jelenleg Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Bulgária vagy Románia szerepel a listán. A következő koordinátori ülésen alakítjuk ki a végleges javaslatot. Elfogadtuk azt a javaslatot is, hogy a Skót parlamentet látogassuk meg december 7-én, hiszen egy meghívást kaptunk a Skót parlamenttől, és ez a látogatás arra is szolgálni fog, hogy néhány javaslatot kapjunk a weboldal kapcsán, amelyet megpróbálunk javítani, tehát a szakbizottságunk weboldaláról van szó. A Skót parlament már nagyon fejlett módszerekkel kialakított egy ilyen weboldalt, és szeretnénk ezeket a módszereket a mi szakbizottságunk weboldalánál is felhasználni. Ezen kívül döntöttünk arról, hogy helyt adunk annak a petíciónak, amelyet Klein úr nyújtott be az Atmeddel kapcsolatban. Erről már vitáztunk az utóbbi szakbizottsági ülésen mely szerint egy szóbeli kérdést fogunk benyújtani az Európai Bizottsághoz. Elfogadtuk a következő ülésünk napirendjét néhány változtatással, amelyek szükségesnek bizonyultak. Az első az, hogy a Pagliadeli jelentésről szavazunk, mert tegnap egy régi dokumentumról szavaztunk hiba folytán, nem pedig az aktuális paliadeli jelentésről, tehát ezt újra kell szavaznunk. Ezen kívül Hankis kolléganő jelentését is a következő ülés rendjére tűztük ki, mivel az eszmecserét tegnap már nem sikerült befejeznünk az időszűkösségére való tekintettel. Ezzel be is fejeztem a koordinátorok ülésével kapcsolatos közleményeket, és áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Még akkor is, hogyha Merkis kolléga nincs jelen, és a delegáció többi tagja. Esetleg ők felszólalhatnak, a delegáció többi tagja felszólalhat Merkis kolléga helyett? Allora, possiamo fare un'inversione, visto che la collega Wallis è qui. Il... Akkor, mivel Wallis kolléganő itt van, és Turkai kolléga egy napirendi változtatást javasol, azaz, hogy vegyük előre a 18-as pontot. Wallis és Hefner jelen vannak, tehát akkor ezt a pontot előre vehetjük, ha mindenki egyetért ezzel. Nos tehát, akkor megadom a szót Hefner kollégának. A 18-as napi rendi ponttal kapcsolatosan emlékeztetni szeretnék arra, hogy már tegnap is vitáztunk Sefkovics biztos úrral a polgári kezdeményezésről. Tehát most csupán összefoglaljuk a tegnapi vitát. Köszönöm. Yes, thank you, uh, Mr. Mazzoni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Sorry, if it's, if it's down... Elnézést, hogyha a napi rendünkön ma szerepel ennek a javaslatnak a vitája, akkor nem elég egy összefoglaló, hanem meg kell vitatni. Tehát a mai napi rendi pontokat tudjuk érdemben feldolgozni a mai napon. Stiamo trattando il punto perché infatti sulla igen, erről a napirendi pontról beszélünk, csak emlékeztettem arra, hogy tegnap már beszéltünk erről a biztos úr jelenlétében. Tehát összefoglaljuk azt, ami tegnap is elhangzott, hiszen ez a mai vitára vonatkozott. Yes, so uh, it is on the agenda today for discussion. Valóban, ez rajta van a szakbizottsági uh, vita céljából a mai napjelenden, és Diana Wallis előadó, illetve számomra is fontos, hogy eszmét tudjunk cserélni ebben az ügyben, mert gyorsan előre szeretnénk lépni ezzel a jelentéssel, és szükségünk van a visszajelzéseikre, a véleményeikre. Úgyhogy néhány alapvető dologról szeretnék tájékoztatást adni, aztán Diana Wallace mélyebben is a részletekbe bocsátkozik. És nagy reményekkel várom a szakbizottság tartalmas beszélgetését, vitáját. Először is, ahogyan tudják, négy előadónk van. Kettő a Peti Bizottság, kettő az AFKO részéről, Gurmai Zita és Elena Masur, aztán négy politikai frakció, a Zöldek, az ALDE, az SND és a Néppárt szorosan együttműködünk, és jó hangulatban végezzük a közös munkát. Tehát egy közös jelentést szeretnénk készíteni, bár egyébként jogilag ez két külön PET, illetve AFKO jelentése bomlik majd fel. Annak ellenére, hogy jogilag két jelentés készül, ez egy egységes tartalmú jelentés lesz. A parlament egy hangon szólal meg, és a két jelentést szeretnénk e, egyben lefuttatni. És ezért találkozunk mindig mind a négyen, hogy a lehető leghatékonyabban együtt tudjunk működni, illetve jó megoldásokat találjunk a legtöbb kérdésben. Ezekkel ütemesen folyik a munka, és szeretnénk majd a folyamatról is, az előre haladásról tájékoztatást adni. De először is a munka ütemezését szeretném ismertetni mert az a nagy cél, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés jogalkotási tervezete évvégéig összeálljon. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy a Lisszaboni szerződés egyik nagy ígérete ez a témakör, és ez az egyetlen, amely még egészen nem nyert elfogadást, illetve nem valósult meg. Tehát ezt is minél előbb életbe kéne léptetnünk. A másik hogy mivel a tanács soros elnöksége évvégével változik, nagyon sok tárgyalást, egyeztetést kell előről kezdeni, hogyha átsúszik ez a munka az új magyar soros elnökségnek az idejére. Tehát alapos indokaink vannak arra, hogy a parlament a maga részéről miért igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy ne csúszon ez a munka, ne tartson túl hosszan, hanem a lehető leghamarabb valósuljon meg. Az a javaslatunk, hogy november 9-én itt, a petíciós bizottságban szeretnénk bemutatni a jelentés tervezetét. A petíciós bizottság megvitathatná, szavazhatna róla, és ezzel egyidejűleg felhatalmazhatná az előadókat, hogy tárgyalásokat kezdjenek a tanácsa és a bizottsággal. Tehát mi itt azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legszélesebb körben kompromisszumok köttessenek, mielőtt a jelentés tervezet végül a parlament elé kerül és hogy első olvasatban sikerüljön az európai polgári kezdeményezés témájáról megállapodnunk. Azután további köröket is terveztünk, melynek során a tanácssal és a bizottsággal megbeszéléseket folytatnánk, és reméljük, hogy a végén konszenzusra jutunk, amely már előterjeszthető ismét a petíciós bizottság ülésen, és szavazhatunk róla november 22-én hogyha egy további ülésre is szükség lesz, akkor úgy gondoljuk, hogy december 13-án kerülhetne erre sor, és a szavazás végül december 16-án következne. Ennyit az időütemezésről. Ez azt jelenti, hogy év végéig sikerülne ezt a feladatot teljesítenünk. Most egész röviden az általános megközelítésről szeretnék beszélni, a négy előadó részéről. Ez úgy fest, hogy az Európai Bizottság javaslatát kiinduló pontként használva szeretnénk könnyebbé, polgárbarátabbá, gyakorlatiasabbá, hatékonyabbá tenni a kezdeményezésnek a működését, mert a rendelet tervezete tartalmaz nem túl gyakorlatias, nem állampolgárbarát rendelkezéseket, amelyek csak felkorbácsolnák az érzelmeket. Tehát a cél az, hogy az új európai polgári kezdeményezés működőképes legyen, és lehetővé tegye, hogy a polgárok kívánságokat fogalmazzanak meg az Európai Bizottság és a Parlament felé. Nem szeretnénk fölöslegesen nehezíteni ezt bürokratikus akadályokat támasztva, hanem szeretnénk, hogyha ez könnyedén elérhető és hatékonyan működő eszköz lehetne. És például ez a jogosultság ellenőrzése szempontjából fontos, mert hogyha a bizottság azt mondja, hogy 300 ezer aláírást kell összegyűjteni, és akkor megállt parancsolni ellenőrzi az Európai Bizottság, hogy minden aláírás hitelese, amennyiben nem, akkor lehet előről kezdeni. Szerintünk ez felesleges. Ne gyűjtsünk 300 ezer aláírást össze ahhoz, hogy kiderüljön, hogy előterjeszthető-e, illetve jogosult-e az, az európai polgári kezdeményezés. Egyszerűsíteni szeretnénk. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy mindössze arról legyen szó, hogy az Európai Unió hatáskörébe tartozik-e, nem üti -e az európai értékrendet, és hogy a felvetett téma az valóban jogosult-e a tárgyalásra. És aztán az egymillió aláírás összegyűjtése után lehetne végső döntést meghozni. Ez csak egy példa, más példát is tudnék említeni arra, hogy hogyan igyekszünk ezt egyszerűsíteni, hozzáférhetőbbé tenni, és hatékonyabbá. De most átadom a szót Diana wallace hogy folytassa ő, és ismertesse a nézeteinket ebben a témában, aztán nyitottak vagyunk az önök észrevételére a vitára. Köszönöm. Kollega Köszönöm, Valisz kolléga következik. Thank you very much. I mean, I think, uh... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon jó összefoglalót hallottunk arról, hogy mi is a jelenlegi helyzet. Nagyon jó munka folyik a négy különböző jelentéstevővel, a négy különböző frakcióból, frakciót képviselik a jelentéstevők, tehát nagyon jól halad az együttműködés. Részleteiben megvitattuk az adott kérdéseket, és pontosan arról beszélünk, hogy hogyan lehetne tovább haladni. Ezt szeretnénk megosztani a kollégákkal, és mindenkit tájékoztatni kívánunk a folyamat során. Egyértelmű az, hogy világos az ambíciónk, ez pedig az, hogy az év végére lezáruljon ez az ügy az elhangzott okokból. nem szabad, nem szabad a parlament jogait föladni, és valóban el kell érni azt, hogy megfelelő eszközt adjunk az európai állampolgárok kezébe. Ez tehát a célkitűzésünk, és remélem, hogy ebben sikeresek is leszünk. Kétségtelen, hogyha nehézségekbe ütközünk, akkor keményen kell föllépnünk a többi intézményen. Ahogyan már elhangzott, a megközelítésünk a következő. Egy állampolgárhoz közeli eszközt szeretnénk létrehozni, és ez az elképzelés máshol is sikeresnek bizonyul. Különösen a kezdeményezés regisztrációját illetően nem az a cél, hogy sok aláírást össze kelljen gyűjteniük a kezdeményezőknek, hanem egy szervező bizottságot állítsunk föl hét különböző országból, hét különböző szervező segítségével, és így megindulhat a kezdeményezés, ez pedig már garantálja azt, hogy úgymond európai párbeszéd folyjon. Ez tehát a kiinduló pontunk. A bizottság megvizsgálja ezt a javaslatot, akik a tegnapi napon itt voltak, hallhatták a biztostól is, hogy administratív ellenőrzésről beszélt a biztos úr. Nem szeretnénk azt, hogy a bizottságnak bírói szerepet kelljen betölteni. Vannak olyanok, akik azt javasolták, hogy állítsunk fel bölcsek tanácsát, illetve legyen valamilyen szervezet, amely megvizsgálja a kezdeményezést rögtön a kiinduló ponton, de szerintünk ez bonyolítaná a folyamatot, ez nem segít. Szeretnénk minél egyszerűbb folyamatot létrehozni. Ez tehát az egésznek a lényege, és ahogy már elhangzott az előbb, azt akarjuk, hogy egy nyílt eszközt, egy könnyen felhasználható eszközt adjunk az állampolgárok kezébe. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy bár kiváló lehetőség ez arra, hogy a jövőbeli jogszabályok formáját kicsit meghatározzuk, mégis alapvetően a napi rend kialakításáról szól ez a kezdeményezés, semmi másról, és ezt nagyon fontos megérteni. Nem szeretnénk tehát bonyolultabbá tenni, mint amennyire muszáj, hogy bonyolult legyen. Ismét hangsúlyoznám, tehát azt, amit már tegnap is elmondtam ebben a tekintetben, határozottan úgy gondoljuk, és most már mind a négy jelentéstevő egyetért abban, hogy szeretnénk a 16 évet betöltöttek számára hozzáférhetővé tenni ezt az eszközt, mert véleményünk szerint e fölött az életkor fölött mindenkinek joga van arra, hogy aláírjon egy kezdeményezést, hiszen csak ennyiről van szó, egy aláírásról. Ez azonban politikai tett, segít abban, hogy az állampolgárok komolyabb lépést tehessenek, akkor, amikor eljutnak a szavazati korhatárhoz. Azt szeretnénk azonban, hogy ez a kezdeményezés minél nyitottabb legyen, és ebben a bizottságban ugye fölmerül a kérdés, hogy esetleg megnyissuk-e bárki előtt, bármilyen életkorú személy előtt ezt az kezdeményezést, de minden esetre négy jelentéstevő 16 évet jelölte meg korhatárként. És ez egységes lenne az egész Európai Unióban. Nem szeretnénk különböző korhatárokat, különböző korlátokat állítani a különböző tagállamokban. És ezzel el is jutottam a másik fontos kérdéshez, amely szintén nehéz lesz, és sok vitát kelt majd. Ez pedig az a kérelem bizonyos tagállamok részéről, hogy ahhoz, hogy jogos és érvényes legyen egy kezdeményezést, az aláírások mellé személyi igazoló okványt is be kell mutatni. Úgy gondoljuk, hogy ez gátló tényező lehet, Hogyha a kollégák eddig ezt még nem látták, akkor azt javaslom, hogy olvassák el azt a nagyon érdekes jelentést, amelyet az IKASZ készített. Ez a jelentés rámutat arra, hogy hogyha személyigazolásra kényszerítjük az embereket, az mennyire gátló a folyamatban. Nagyon remélem, hogy a parlament is támogatni fog bennünket, és azt mondja majd, hogy egy európai kezdeményezés esetében nincs szükség arra, hogy útlevélszámot, személyigazolványszámot adjanak meg az állampolgárok, amikor aláírnak egy ilyen kezdeményezést. Próbáljuk meg egyszerűsíteni az eljárást, és próbáljuk meg minél több embert bevonni ebbe a folyamatba. A másik nagyon fontos gondolat számunkra az az, hogy bármilyen szabályokat hozhatunk, de lényeg az, hogy amikor megszületik egy kezdeményezés, megvan az egymillió aláírás, akkor egyértelmű és világos válasz szülessen erre a bizottság részéről, illetve a parlament is kivegye ebbe a részét. Azt szeretnénk, hogy a címzettek kötelezve legyenek arra, hogy bizonyos határidőn belül választ adjanak, méghozzá ugyanolyan határidőn belül, amely érvényes rájuk a jogalkotási, parlamenti jogalkotási állásfoglalások során. Ez az új rendszerben három hónapot jelent. Tehát három hónapon belül ö, reagálniuk kell, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor el kell mondaniuk, hogy miért nem. Ezen kívül úgy érzem, hogy a szakbizottságnak végig kell gondolni azt, hogy mi milyen formában veszük-e részünket a folyamatból. Mindenképpen meg kell határoznunk azt, hogy a szakbizottság hogyan kívánja kivenni a részét ebből a munkából, illetve a folyamatban lévő állampolgári kezdeményezésekből a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, Debrun kolléga következik. Thank you very much, and I uh, thank... Köszönöm szépen, köszönöm a két előadónak is, hogy eljöttek ide a mai napon, és megtették szükséges javaslataikat. Érdekesnek találom az elmondottakat, és mindkettőjüket segítőkésznek, nyitottnak tapasztaltam egészen mostanáig, és engem az első olvasatban kívánt megállapodás rendkívül aggaszt, szorosnak tartom az ütemezést, és a folyamatban lévő egyeztetések gyakorlatilag az előadók, illetve a bizottság, az előadók sorozatba ment át, és ez azt jelenti, hogy az árnyék előadóknak is folyamatosan ott kell lenniük, tehát nem lehet másodkézből tájékozódniuk. Aztán a vita során ugye nem azt szoktuk kérni, hogy azonnal szavazzunk az éppen frissen megkapott jelentéstervezetről. Ez nagyon-nagyon komoly időnyomást jelent. Én magam is voltam hasonló helyzetben. Jogalkotási szempontból gyakorlatilag teljesíthetetlen lenne ez az ütemezés, hogyha nem működünk mindenben maradéktalanul együtt. Én persze az első olvasatos megállapodásokat általában nem ellenzem, de azt mondhatjuk az európai bolgár, polgárok szempontjából, hogy még elkötelezettebben kellene ezen dolgozni, mert az egyik szempont, hogy a Lisszaboni szerződés ezen e, jogintézményének értelme, tartalmat kell adni, a másik, hogy azt közvetítsük a polgároknak, hogy ők is részt vehetnek. És nem csak olyan értelemben, hogy az árnyék előadó majd figyelembe veszi a szempontjukat, hanem papíron is látniuk kéne, hogy konkrétan milyen szöveg képezi a vita tárgyát. Tehát nem elég az, hogy rátesszük a napirendre, és tájékoztatjuk őket, hogy hát tegnap rajta volt, ha nem tudtak eljönni, hozzászólni, hát akkor mi ezt megtettük önök helyett. És ez azt jelenti, hogy az árnyék előadókkal folyamatosan kapcsolatot kell tartani, be kell számolni az üléseknek a tartalmáról, a szöveges javaslatokról, és ez egyáltalán nem történik jelen pillanatban és egyértelműen nem is fog megtörténni a jövőben sem, hogyha ilyen az időütemezés. Nem csak európai polgárként, hanem árnyék előadóként sem vennék részt ebben a folyamatban, és nem hagynám, hogy engem függelékként használjanak csak visszaélve nevemmel. Én olyasmit szeretnék, hogy a polgárok valóban megkeressenek bennünket javaslatokkal, szöveget lássák, és különböző módosításokat terjeszthessenek elő. Ezzel együtt az előadóknak a megközelítését tartalmilag én támogatom, csak azzal egészíteném ki, tudom, hogy egyéb üléseken, szakbizottságokban fölmerült ez már. Én nem hiszek abban, hogy Európa úgy kerül közelebb a polgáraihoz, hogy nem hallgatjuk meg ténylegesen a, a polgárokat. Tehát, hogyha nem hagyjuk őket konkrét ügyekben szavazni, akkor az azt jelenti, hogy nem keresük a közelebbi kapcsolatot. Tehát az európai lakosok, a közvélemény szerepet kéne, hogy kapjon. De az előadóval szívesen megtárgyalom ezt részletesen, és akár be is ülök, részt veszek a normál menetben, kellő időt kell leradni. Az árnyék előadók nem másodkézből értesüljenek, hanem tényleg hallják, hogy miről van szó. És az állampolgárok is tudjanak hozzászólni. Ez nagyon rohanva történik, zárt ajtók mögött, és abban reménykedtem, hogy ez a szakbizottság, illetve a konkrét kezdeményezés nem ilyen sorsra jut. Grazie, Bossinaro. Köszönöm, Bostinaro úr következik. It few very short comments. I'm very much... Köszönöm szépen a szót. Néhány rövid gondolatot szeretnék megosztani Sefcsovics biztos úr tájékoztatója, illetve néhány kolléga hozzászólása optimistává tett tegnap, mert úgy láttam, hogy a kompromisszum lehetséges. És hogyha a kompromisszum a végén kialakul, ez ügyben meggyőződésem, hogy a négy politikai csoportnak a résztvevője ezt elősegíti, és valóban jó és hatékony polgári kezdeményezési megoldást kellene ebből kialakítani, hogy sikertörténetté alakítsuk a jogalkotás eredményét, ami hamarosan jogszabály formájában ölt testet. Ami pedig a határidőket, az ütemezést illeti, tudom, hogy tényleg nagyon kemény a beosztás, mert svájci órával figyelve, és pontosan kell minden lépését lebonyolítani, hogy ez sikerüljön. De legyünk reálisak. Ha azt szeretnénk, hogy 2011-re működőképesé váljon a polgári kezdeményezés, akkor tényleg fel kell gyorsítani a folyamatot. Hogyan lehet az árnyék előadókat bevonni? Én magam is az vagyok a frakcióm részéről. Kétféleképpen lehet ezt megoldani. Először is horizontális munkacsoportokkal, vagy hasonló testületekkel a politikai családjainkon belül hogy a társelőadók tájékoztassanak csak így lehet napi szinten követni, hogy hol tartanak a javaslatok, az egyeztetések, és a frakciónkat ennek alapján lehet felkészíteni. A második megoldás, én tisztelt elnök asszony, illetve a társelőadókat azt szeretném mondani, illetve javasolni, hogy a társ előadók és az árnyék előadók részvételével két külön ülés történjen, hogy senki nem maradjon ki a fejleményekből. És ezzel zárnám, hogyha nagymértékű politikai támogatás sikerül majd toboroznunk, ami azt jelenti, hogy ha a jelentés elfogadása nagy szavazat többséggel történik, akkor automatikusan több szavunk lesz a tanácssal, a bizottsággal folytatott tárgyalások során. Csak így érhetjük el, hogy reális legyen, és egy komoly, ütőképes európai eszközt kapjanak az európai polgárok, hogy a szakpolitikai kérdésekbe bele tudjanak szólni mert hogyha nem, akkor ez később valósul meg, és én egyébként a társelőadóknak az elkötelezettségét üdvözlendőnek tartom a tekintetben, hogy a két másik társelőadóval és a bizottsággal együttműködnek, és én nagyon bíztatóan látom a helyzetet, és a támogatásomról is biztosíthatom önöket. Sok sikert! Az, hogyha... Jár kolléga, igen, köszönöm szépen, elnök asszony, három megjegyzésem van. Igen, akarjuk a polgári kezdeményezést valamilyen együtt és sikerorientált munkát akarunk végezni, hiszen nagyon rossz jelzés lenne, hogyha a nyilvánosság felé azt közvetítenénk, hogy mi, az Európai Parlament vagyunk vétkesek abban, hogy ez az ügy nem halad előre. hiszen akkor az egész dolgot megfordítanák, mi szeretnénk a polgári kezdeményezést. A második dolog nagyon fontos, hogyha az időtervet be akarjuk tartani, és ezt akarjuk, akkor a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő legyen a kapcsoló személy a frakciók közötti munkát illetően, hiszen az a probléma, hogy a kompromisszumok, amelyeket a jelentéstevő kidolgozott, azokat a mi saját frakciónkban is el kell fogadnunk. És az árnyék jelentéstevő elengedhetetlen e tekintetben. Amit Bosztináró kolléga mondott, az kapcsolódnék, hogy a jelentéstevő és az elnyék jelentéstevő rendszeresen ö, találkozniuk kell, és eszmét kell, hogy cseréljenek, hogy ne alakuljon ki bizalmatlanság, hiszen a legrosszabb esetben az történhetne, hogy a jelentés még nem kész arra, hogy erről döntsünk. Tehát gyakrabban kell találkozniuk, találkoznunk, és én az árnyék jelentéstevőnek is elmondtam az ennyi, a mi frakciónknak, hogy a mi kérdéseinket is együtt meg kell tárgyalnunk. A második dolog, ami mindig is foglalkoztat, egyik dologra már válaszoltak, igen, a korhatár kérdése, a 16 év, én ezt elég nagyvonalúnak tartom és kérdés az, hogy hogyan írnak alá. Igen, ez egyszerű legyen, Barát, úgymond ez az aláírási mód. De hogyha az első polgári kezdeményezésből az az eredmény születne, hogy 30-40 százalék hibás aláírás volt, mert egyesek kétszer írtak alá, nos, akkor én azt szeretném, hogyha egyszerű, de biztos módszer alakulnak ki az aláírásra hiszen aztán van egy igazolási kötelezettség, és azt nem lehet úgy megnehezíteni, hogy aztán ne legyen polgári kezdeményezés. Tehát itt is egy kompromisszumra lenne szükség, és egy harmadik megjegyzés, ami foglalkoztat. A szövegben még megoldásokat kell találnunk, hogy mindig van egy határérték, mindig van egy minimumszám, vannak olyanok, akik éppen kimaradnak, vagy ahogy a futballban éppen mellé rúgnak, a kapu mellé rúgnak, tehát mindig vannak ilyen kezdeményezések, nagyon gondosan kell eljárnunk, mert hogyha valaki nem érje el ezt a számot, ezt a határszámot, akkor jó lenne, hogyha az ő papírja nem tűnne el egyszerűen a rendszerben, és az én elképzelésem az lenne, hogy ebben a petíciós szakbizottság nagyon fontos szerepet láthat, játszhatna, mert azok, akik ezt a határt nem érik el, épp hogy nem érik el, azokat ennek ellenére mégiscsak komolyan kezeljük, hiszen ez polgári kezdeményezés, polgárok szándéka, tehát a jelentéstevő, az elnyék jelentéstevő, és aztán a frakciók e tekintetben a célegyenesben egy nagyon intenzív párbeszédet kell, hogy kialakítsanak erről a kérdésről, mert az egész dolognak az kell, hogy legyen a cím, hogy igenis akarjuk a polgári kezdeményezést. Grazie, kollégi. Köszönöm, kollégák. Hefner úr, válaszolni kíván? Önni a szó. Ja, danke schön. Ich... Igen, köszönöm szépen. Talán most németül szólnék. Mindenek előtt de Brun asszonynak mondanám, hogy nagyon jól értem, amit mond, én is ugyanígy láttam a dolgokat. Tehát, hogyha amit bemutattak itt az eljárással kapcsolatban, ez azt jelenteni, hogy egyfajta ex- exkluzív klub tárgyalja meg ezt a dolgot, és az elnyéklentéstevő, a frakciók és a parlament nem vesznek ebben részt, akkor én lennék az első, aki ezzel ellen tiltakozom. Tehát ezt csak az árujelben mondom, hogy mi ketten, Diana Wallis és jó magam elvállaltuk ezt a feladatot, hogy jelentéstevők legyünk, akkor természetesen ezt úgy tettük, hogy már előzetesen voltak megbeszélések, és természetesen ezt nyilvánosan kell lefolytatni, a szakbizottságon belül mindenkit be kell vonni, a megbeszélések előtt itt beszámolunk, bemutatjuk az elképzeléseinket, az önökét meghallgatjuk, és a megbeszélések után ugyanezt fogjuk megtenni, az árnyékjelentéstevőket is meghívjuk, ezt már meg is tettük, valamennyi árnyékjelentéstevőt az, a parlament összes szakbizottságából, és kérjük, hogy adják meg a legfontosabb információikat ezzel kapcsolatban, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. Ez az egész parlament közös projektje kell, hogy legyen. Természetesen kell egy tárgyalásvezető, ezt a feladatot mi szívesen ellátjuk, javaslatokkal élünk, de ezt nem önök nélkül akarjuk megtenni tehát rendszeresen van egy visszakapcsolás, egy visszajelzés, az elnyékrendtéstevőkkel és a szakbizottsággal rendszeresen konzultálunk, más nem tartanék képviselhetőnek. De azt is el kell mondanom, hogy ez az eljárásmód, és egyebekben, hogyha egy első olvasatban való megállapodást nem érünk el, akkor a normális utat kell követnünk. A megállapodás azt jelenti, hogy valóban elérünk a megállapodáshoz, amennyiben a parlament azt mondja, hogy igen, emögött az eredmény mögött felsorakozunk. Ha nem ez a helyzet, akkor a parlament egy jelentést fog elfogadni, és aztán a későbbiekben kell ezzel a döntéssel kapcsolatban tárgyalnunk. Az én véleményem az, hogy nagyon sok mindent csak megbeszélések során lehet megfelelően tisztázni. Egy példa, a bizottság megkérdezte a tagállamokat, hogy milyen dokumentumokra van szükségük annak érdekében, hogy ellenőrizzék, hogy aki aláírt, az jogosult az aláírásra. És a tagállamok részben egész listákat küldtek különböző dokumentumokkal, amelyek ehhez szükségesek. Most mi kérdeztük meg, hogy hogyan ellenőrzik jelenleg, hogyha vannak polgári kezdeményezések az adott tagállamokban az aláírásokat, és gyakorlatilag minden egyes tagállamban ezen dokumentumok nélkül zajlik a folyamat. Tehát most kérdés, hogy valóban szükség van ezekre a dokumentumokra? Tehát nagyon fontos egymással eszmét cserélni, és így ö, lehet az áll- egy adott álláspontról kimozdulni. Tehát fontos az, hogy eszmét cserünk, ahelyett, hogy egy álláspontot foglalnánk el, és a között, vagy a körül ütköznénk aztán majd a tanácssal. A bizottság márciusban lezárta a javaslatát, de természetesen a gondolkodás erről továbbra is folyik, hogy hogyan lehetne ezt jobban alakítani. A javaslat ugyan nagyon jó, de egy nagyon erős időnyomás alatt állunk, és ez azt jelenti, hogy mi is folyamatos megbeszélések folyamatában vagyunk, és amit javaslunk, azt a bizottság bizonyos jó szendékkal tekinti, hiszen úgy minősíti ezt, hogy ez a javítás szolgálja. Tehát, hogyha nem lenne az a benyomásunk, hogy egymás felé el tudunk mozdulni, akkor nem készítenénk el ezt a javaslatot, és hogyha egymástól eltérő irányban mozgunk, akkor a parlament, a szakbizottság és jó magam, mint jelentéstevő, valamint az árnyék jelentéstevők minden pillanatban ö, szabadok arra, hogy kijelentsék, hogy nem jött létre megegyezés. Nos, a kérdés némileg kényes, mivel egy olyan helyzetben vagyunk, amikor Európában nagyon különböző jellegű kormányok vannak, és bizonyos aggodalommal szemléljük a személyzet, a munkatársak állandó változását Magyarországon, melyet én nagy figyelemmel követek, és nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, hogyha ez az ügy még hosszabb ideig elhúzódna. Ez egy további ok, ezt nagyon nyíltan mondom, a mi részünkről arra, hogy a lehető leggyorsabban eredményre jussunk, eltekintve attól, hogy a polgárok ezt is várják tőlünk mindaz, amit eddig kijelentettek az árnyékjelentéstevők meetingén vagy itt a szakbizottságban, én azt feljegyeztem. Tehát feljegyeztük például a lakhely program, ö, problémáját, a pol, állampolgárság helyett, ezt feljegyeztük, és ezt visszük a tárgyalásra. Tehát a jövőben is rendkívül nyitottak vagyunk, és az, abban vagyunk érdekeltek, hogy az önök nézőpontjait meghallgassuk, és megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk beépíteni az anyagba. Köszönöm momento alla collega Wallis, visto che c'è una... Pillanat, Wallis kolléga, Nedelcseva kolléganő is szót kért, először ön kapszott Nedelcseva asszony, aztán Wallis asszony zárja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék fogalmazni, én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, mert ez a felvetődött kérdés az árnyék előadóknak a bevonása, Hafner óra teljesen egyetértek, valóban azzal kapcsolatban adódik egy apró probléma, hogy a szöveget előbb meg kell, hogy kapjuk, és a két előadónk valóban gondját viselt ennek az ügynek, kifejtették az álláspontjukat, és az első nehézséget én abban látom, hogy az első szöveggel kapcsolatos akadályokat most már leküzdötték, és sokkal konstruktívabb, sokkal állandóbb, illetve tartalmibb lesz az együttműködés ennek e, nyomán, és hogy közelíthessenek az álláspontjaink egymáshoz. A két szöveget először is javaslom, hogy hasonlítsuk össze, és van egy-kettő pont, ami nem tűnik kompatibilisnek. Tehát lassanként az előadók készségének, illetve a két másik társelőadónak a az álláspontjának köszönhetően lassan közeledünk egy közös állásponthoz, és ezt fontosnak tartjuk, hogy képviselőként kialakuljon egy olyan szöveg, egy olyan tervezet, ami az európai polgárokat valóban meg tudja szólítani, és azt kapják, amit tőlünk várnak. Ami az ütemezést illeti, valóban a polgári kezdeményezést több mint egy éve beharangozták már, és a polgárok rá is kérdeznek, hogy hogy állunk ezzel. Tehát valóban a mi feladatunk és felelősségünk, hogy igyekezzünk megfelelni az elvárásnak. Védjük meg az álláspontunkat. Hefner úr említette már, hogy a javaslatot már megkapták az illetékesek, és Sefcovics biztos erre tegnap ki is tért, és valóban el kell ezen gondolkodni, nekünk is meg kell fontolni, és meg kell védeni az álláspontunkat. A szolidaritásomról biztosítom az előadókat, köszönöm a munkájukat, és azt kívánom, hogy a legszélesebb körű támogatás mellett végezhessék sikerrel a munkájukat az időtemezés szerint, hogy közös álláspont alakuljon ki. Köszönöm. Alisz kolléganő következik. Uh, nem akarom hosszan húzni az időt. Köszönöm szépen az észrevételeket. Löbrön asszony szeretném arról biztosítani, hogy én éppen annyira nem szimpatizálok az első olvasatban kívánt megállapodásokkal, mint eh, amennyire ön sem igyekszünk mindent megtenni, hogy elérjük a kívánt eredményt, és az ön támogatására, segítségére is szám, számítunk. Nem tudom, hogy van-e arra lehetőség, hogy a, a titkárság a megadott idő ütemezésen belül megfelelő árnyékelő adói üléseket is tarthassunk, és tájékoztathassuk önöket folyamatosan ennek a haladásáról. Tehát semmi olyan szándék nem létezik, hogy önöket ebből kihagyjuk, mert szükségünk van a támogatásokra a lehető legszélesebb értelemben. És eddig összesen egy vitát tartottunk a két másik intézménnyel, és azonnal meg is kapták erről a, a, a beszámolót Sefkovics biztos részéről. Tehát azt láthatjuk ennek alapján, hogy a pozitív jelek arra vallanak, hogy elmozdult az álláspontjáról az Európai Bizottság, és pozitívak a kilátásaink. Tehát a parlament a négy előadóval valóban hatékony intézményként működhet közre, és szeretnénk arról gondoskodni, hogy ez később is így legyen. Jár úrnak szeretném elmondani az észrevételére válaszolva, aki arról szólt, hogy a kezdeményezések elég gyakran kudarcot vallanak. Én úgy gondolom, hogy szükséges szabályokat rögzíteni a kezdeményezések szabályozásához, és ezt értelmesen, gyakorlatilag kell tenni, viszont annyiban egyetértek önnel, hogy kell, hogy legyen egy tartalékálláspontunk, és a szakbizottság azokat az ügyeket is valahogy fel kéne, hogy karolja, amelyek szinte kezdeményezésé válnak, de valahol eh, a végén mégsem sikerül, tehát erre lehetőséget kell találnunk. Köszönöm. Köszönetet mondok a jelentéstevő kollégáknak, az elnyék jelentéstevő kollégáknak és a felszólalóknak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, valamennyi javaslat, ami a felszólalóktól érkezett, azt hiszem, hogy nagyon hasznos, amelyeket mérlegelni kell. A nagyobb részvétel, a nagyobb bevonás, a a polgároknak, vagy akár az ütemtervel kapcsolatos aggodalom érthető, a gyorsítást illető javaslat is úgy szintén érthető, a válasz a jelentéstevők részéről, tehát hogy tiszteletben kell tartani az ütemtervet, és megpróbáljuk ezt a lehető legjobb módon megtenni. Emlékeztetnék arra, hogy ma délután lesz egy ülésünk az AFKO szakbizottsággal együttesen, ahol is a tagállami parlamenti képviselők is részt vesznek. Ezzel a témával foglalkozunk, majd kérem, hogy vegyenek részt ezen a találkozón. Megpróbáljuk tehát tiszteletben tartani az időtervet. Egyelőre köszönetet mondok a munkáért, és áttérünk az előző napi rendi pontra, mert hogy meg kellett fordítanunk a e két pont sorrendjét. Hogyha Merkez kolléga készen áll, akkor meg is adom neki a szót, hogy bemutassa jelentését. La parola collega Merkel. Thank you, uh, uh, uh, Chairman, and uh, my apologies. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy ilyen későn érkeztem. El szeretném mondani a jelentés végkövetkeztetéseit, azonban szeretném azt is hozzátenni, hogy április végén lesz egy delegációs látogatás, és ebben a tekintetben új fejlemények merültek föl. A kampánya hulladékhelyzettel kapcsolatban Azt látjuk, hogy a korábbi helyzet ismét kialakult, akkor vészhelyzetet jelentettek be, sürgősségi helyzetet. Sztrájkokra kerül sor az elmúlt napokban, és a, demonst- a demonstrációk, illetve a sztrájkok során meg is sérültek emberek. Ez pedig valóban arra késztet bennünket, hogy a mai napon valóban beszéljünk erről a jelentésről. Ez pedig egy fontos lábjegyzet volt, mert esetleg a vita során erre majd ismét sor kerülhet, hogy beszéljünk részletesebben erről a témáról. A petíciós bizottság héttagú delegációt küldött kampányába, és a következőt tapasztaltuk. Négy fontos kérdés merült fel a probléma megoldására. Hiányzik az integrált hulladékkezelési terv. Román úrral találkoztunk, aki a ebben a témában illetékes miniszter. Frissen került hivatalba, mégis egy stratégiát mutatott be a júniusban a hulladékkezelésre. Ez egy ambiciózus stratégia volt, és a delegáció tagjai ezt üdvözölték. Azonban, mint minden terv esetében, a megvalósítás hozza majd a nagy tesztet, és miről is van szó, mi az integrált hulladékkezelési terv itt? Nos, a hulladék probléma megoldásának legjobb módja az, hogyha megakadályozzuk a hulladék keletkezését. És ez kell, hogy legyen a legelső lépés minden hulladékkezelési tervben. A hulladék hierarchia hiányzik kampánya térségében, azonban meggyőződésünk, hogy egy jó tervel és annak helyes megvalósításával kialakulhat egy úgynevezett hulladék hierarchia. A jó tervnek rövid és hosszú távú terveket kell tartalmaznia, benchmarkokat elég részletesnek kell lennie, illetve nyomon követhetőnek kell lennie. A dagyűjtésre is szükség van, méghozzá semleges formában. Ezen kívül tartalmaznia kell a már szennyezett területek megtisztítására vonatkozó terveket is, és a látogatásunk során azt tapasztaltuk, hogy bizony elég sok szennyezett terület van, amelyeket sürgősen meg kellene tisztítani. Az információszolgáltatás, a nevelés, az oktatás nagyon fontos ezen a területen, illetve információt kell szolgáltatni az állampolgároknak is. Rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy azt tapasztaltuk, hogy kampánya térsége nagyon régóta elszenvedi a háztartásokból ide érkező hulladékokat, tehát ide jönnek a hulladékok más térségből is, és ezt ennek véget kell venni. Ami az információt, illetve a kommunikációt illeti, Természetesen mindig ez az alapköve minden politikának, minden kapcsolatnak is. És ez az, amit hiányzik. A kormány, illetve az állampolgárok között védel, bizalmassági kapcsolatnak kell fölállnia, azonban most semmilyen dialógust nem tapasztaltunk. Lehet, hogy ez azóta már megváltozott, de Április végén ezt a helyzetet találtuk, ez volt az általános kép. A jelenlegi sztrájkok tükrében azt mondhatom, és ez magánvélemény, hogy valóban beszélnünk kellene a hatóságok és az állampolgárok közötti viszonyról. Fontos elmondani azt is, hogy a vészhelyzetet, a sürgőségi helyzetet eh, lezárták, tehát ennek, eh, ennek a végét kinyilvánították, azonban eh, katonai jelenlétet látunk ezen a térségen, ebben a térségben, és a delegáció rámutatott arra, hogy a katonai jelenlét akadályozza az átláthatóságot, hiszen az állampolgárok nem látogathatnak el a hulladék telepekre. Hogyha bizalmas légkört szeretnénk kialakítani, akkor fontos, hogy nagy hangsúlyt tegyünk az átláthatóságra és az információ cserére. Ami pedig a források kérdését illeti, hosszasan beszéltünk erről a témáról. A hatóságokkal a látogatásunk során igen, megfelelő költségvetést kell kialakítani, és a nemzeti, illetve regionális hatóságok feladata ez. A bizottság is fontolóra veszi ezt a kérdést, ehhez azonban megfelelő tervre van szükség, illetve a sikeres megvalósításnak is el kell indulnia, csak ekkor lehet pénzforrásokat felszabadítani erre a célra. Véleményem szerint ez a helyes eljárás. A múltnak is van egy öröksége. Ugye a vészhelyzet kinyilvánításának a szelleme ott lebeg még a térség fölött. de ahogyan már említettem, hiányzik a hulladékkezelési terv, illetve hiányzik a megfelelő együttműködés a hatóságok, a kormány és az állampolgárok között, és ez a nem kívánatos múltból jövő örökség. A bizalom teljesen megrendült, nem nem a delegáció feladata, hogy eldöntse -e azt, hogy az egész rendszer megfelelően működik-e vagy sem. De fontos megnézni, hogy az információ csere megfelelően történik-e, avagy sem. Arra következtetésre jutottunk, hogy túlságosan könnyen nyitottak meg lerakó telepeket, és egy ilyen vészhelyzet esetén új eszközöket is latba kell vetni, nem csak a újabb és újabb lerakó telepek megnyitására kell gondolni. Elfogadhatatlan az, hogy egy nemzeti parkban is láttunk szemét lerakó telepeket. Tazinya nevet viseli ez a szemét lerakó. Ezt egészen a mai napig használják. Ezen kívül a Füszuvia Nemzeti Parkban a Gavel Tivitiello telepet is láttuk. Tehát jelenleg ez a helyzet, és azt hallottam, hogy a tegnapi napon Berlusconi úr rámutatott arra, hogy ezt a, ezt a telepet nem fogják megnyitni, tehát nem tudunk oda ellátogatni. Köszönettel tartozom Berlusconi úrnak, illetve a regionális hatóságoknak, hiszen az ígéreteiknek eleget tettek, és ez nagyon helyes. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. ez pedig az ipari hulladék, illetve a különleges hulladék kérdése. Ezzel kapcsolatban is kaptunk egy petíciót, de csak egyetlen egyet, és ezért a látogatás során erre a kérdésre nem szántunk nagy figyelmet. Azért azonban az utunkba került ez az ügy, mert a Tazinio szemétlerakó telep látogatásakor azt az információt kaptuk, hogy csak a háztartási hulladékot helyezik el itt a Nemzeti Parkban, Azonban, amikor ellátogattunk a telepre, akkor egyértelművé vált, hogy ipari hulladék is található a telepen. A hulladéknak már a háztartási hulladéknak sem kellene ott lennie, de az ipari hulladék jelenléte pedig teljes mértékben elfogadhatatlan. Fontos tehát, hogy megvizsgáljuk ezt az ügyet, és ha lehet, akkor nyomon kövessük a fejleményeket. A hatóságoknak nagyon szigorú ellenőrzést kell bevezetniük a különböző hulladéktípusok kezelését illetően. És egyértelmű, hogy az olasz hatóságok, a regionális hatóságok, a tartományi hatóságok, mind olyan hatóságok, amelyeknek eleget kell tenniük az Európai Uniós jogszabályoknak. Ami pedig az utánkövetést illeti. Nézzük, hogy mit tehetünk. És ugye ez a legfontosabb kérdés, mit, mit tehet az ember egy ilyen látogatás után? Milyen eszközöket vethet latba, milyen lépéseket tehet? Nos, a kormányhoz, illetve a helyi hatóságokhoz fordultunk, és felkértük őket arra, hogy egy megfelelő tervet készítsenek, és azt valósítsák meg az európai törvények értelmében. De az Európai Bizottság figyelmét is felhívjuk arra, hogy éberen figyelje az olasz helyzetet, kövesse nyomon a fejleményeket, és ezzel segítsen Olaszországnak abban, hogy az Európai Uniós törvényeknek eleget tudjon tenni. Egyértelmű, hogy kampánya önmagában nehézségekbe ütközik, és bizony segítségre szorul. Mivel egyáltalán nem zárult le még ez az ügy, szeretnénk tájékoztatást kapni Szeretnénk nyomon követni az olaszországi helyzetet, tehát ez a szakbizottságunk feladata. Azt javaslom, hogy aktívan vállaljunk részt ebben a folyamatban, ne engedjük ki a gyeplőt a kezünkből. Következő, a következő évben 2011-ben, illetve 2011 elején vissza fogunk térni ebbe a régióba, és megvizsgáljuk, hogy milyen fejlemények történtek. Ezzel lezárnám a delegációval kapcsolatos megjegyzéseket, és magánvéleményként a következőt szeretném mondani. A petíciós bizottságot arra kérem, hogy az ügyet adja át a Környezetvédelmi Bizottságnak is, hogy ott is megvitassák. Nem csak kampányáról van szó, hanem nagyon sok más régióról is, amelyek a válság idején nem rendelkeznek sem a forrásokkal, sem a tudással és a lehetőséggel arra, hogy megfelelő tervet készítsenek és azt megvalósítsák. Tehát azt javaslom, hogy a Környezetvédelmi Bizottságban is tárgyalni kellene ezt az ügyet, illetve plenára is, plenárisra is vinni kellene, ugyanilyen okból nagyon sok régió van, amely hasonló nehézségekkel küszködik és támogatást érdemelnek ezek a területek. Ezt a kérdést pedig alaposabban meg kell vitatnunk. Zárásképpen pedig szeretnék köszönetet mondani a delegációs kollégáknak, hiszen kiváló együttműködésről tettek tanúbizonyságot, ezt köszönöm. És úgy érzem, hogy sikeres volt a látogatás, gyümölcsöző volt ez a delegáció, a petíció benyújtói, az állampolgárok kaptak kulcs szerepet. Ők voltak tehát reflektorfényben a látogatás során is, és a jelentés megírásakor is. Nagy mértékben támogattak a hatóságok is, ezért remélem, hogy tovább folytatódik majd ez a gyümölcsöző együttműködés. Köszönöm. Eh, Köszönöm, Merkis kolléga. Most pedig átadom a szót a bizottság képviselőjének, Maganaro úrnak. Buongiorno, grazie Presidente. Jó napot kívánok, köszönöm szépen elnök asszony. A környezetvédelmi főigazgatóság képviselőjeként jöttem el ide az Európai Bizottság részéről, hogy a jogsértési eljárásról információt adjak, ami a kampányai hulladéklerakókhoz kapcsolódik. Ahogyan már a korábbi szobrai közleményben elhangzott a bizottság részéről, a petíciós szakbizottsághoz. Nos, az ítéletet követően a bizottság azonnal az olasz hatóságokhoz fordult, annak érdekében, hogy megkérdezze, hogy hogyan akarják ezt az ítéletet végrehajtani. Kértek tőlük egy programot ezen ítélet végrehajtásra vonatkozóan, és az olasz hatóságok egy júniusban küldtek meg egy dokumentumot, a bizottság szolgálatai ezt a dokumentumot értékelték, és rögtön utána, júliusban sor került egy találkozóra az olasz hatóságokkal, annak érdekében, hogy a dokumentumról vitázzanak. Az Európai Bizottság kérte az olasz hatóságoktól, hogy egy kiegészítő választ küldjön meg neki. Az első dokumentumot nem tartották kielégítőnek, mivel nem tartalmazott kapott elég részletes időtervet. Az Európai Bizottság kérte, hogy egy pontos időtervet bocsássanak a rendelkezésére, amely feltüntető, feltüntető, hogy melyek az alapvető dátumok ebben a folyamatban az, a létesítmények létrehozására vonatkozóan. Tehát a létesítmények építése mikor fejeződik be, mikor kezdik meg ezek a létesítmények a működésüket. Az olasz hatóságok megerősítették azon szándékukat, hogy egy új tartományi tervet fogadnak, fogadnak majd el a hulladékkezelésre vonatkozó kampánya tartományban az év vége előtt. Természetesen a bizottság kért, kérte ennek a tervnek a tervezetét, egyfajta draftot, hogy ezt értékelni tudja. Aláhúzták azt is, hogy az új tartományi terv értékelése során, amely ugye a kampányai hulladékkezelési helyzetre vonatkozik, különféle szempontokra fognak összpontosítani, de az a lényeg, hogy ennek a tervnek egy integrált tervnek kell lennie, amely mind az újrahasznosítással, mind pedig a hulladék ártalmatlanítással foglalkozik majd, és nagyon részletesen az ecobájlal is foglalkoznia kell, tehát a korábbi hulladékok kérdésével, a régi hulladékok kérdésével, amelyek nagy gondot okoznak különböző hulladéklerókó helyeken kampányában. A bizottság azt szeretné, hogyha ezeket a fajta hulladékokat egy észszerűen, gyors határidőn belül ártalmatlanítanák. A bizottság azt is kiemelte, hogy a múltban kampányar tartomány már elfogadott hulladékkezelési terveket, amelyek önmagukban teljes mértékben érvényesek voltak, de soha nem hajtották ezeket végre. Az Európai Bizottság tehát azt kérte az olasz hatóságoktól, hogy nem csupán a tartományi tervet mutassák be, hanem a különböző végrehajtási intézkedések tervét is feltüntetve, hogy melyek azok az erőforrások, amelyeket a terv ö, tényleges végrehajtására kívánnak fordítani, hogy többek között értékeljék a terv megfelelőségét, miután ezt a tartományi tervet elfogadták. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy tanulmányt fog kiadni egy külső konzulensnek. Tehát amint az Európai Bizottság megkapja a kampányai tartomány hulladékkezelési tervét, ezt egy külső szakértővel is értékeltetni fogja, hogy a szakértő véleményét is beszerezze a hulladékkezelés integrált ciklusát illetően. Végezetül a bizottság azt is kérte az olasz hatóságoktól, hogy nyissanak egy internet oldalt, egy honlapot, amelyen közzéteszik ezt a hulladékkezelési tartományi tervet a megfelelő naprakész információkkal együtt, hogy az Európai Bizottság és a polgárok valóban nyomon tudják követni ennek a tervnek a végrehajtását, mert ahogyan mondtam, a bizottság egyik fő aggodalma az volt, hogy már a múltban is elfogadtak jó hulladékkezelési tartományi terveket, de aztán ezeket a terveket nem hajtották végre és ez volt az egyik fő oka annak, hogy kialakult a hulladékválság kampányában 2007-ben és 2008-ban. Az Európai Bizottság azt kérte, hogy legyenek napra készesítések, például a kiegészítő dokumentummal kapcsolatban, illetve ezzel az időtervel kapcsolatban, valamint azt is kérte, hogy ezt a tervet a lehető leghamarabb adják át a környezetvédelmi főigazgatóságnak. Nos, mi még várjuk ezeket a dokumentumokat, ezeket a naprakész információkat, és a lehető leghamarabb értékeljük majd ezeket, amint ez lehetséges lesz, hogy az olasz hatóságoknak visszajelzést tudjunk adni a bizottság és az abszolút bevett módszer minden ilyen jogsértési eljárásban a bizottság nyitott az olasz hatóságokkal szemben, fenntartja a párbeszédet. A cél az, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a problémát a lehető legjobb és leghatékonyabb módon. Tehát az Európai Bizottság úgymond kezet nyújt az olasz hatóságok felé, a magatartása együttműködő az olasz hatóságokkal szemben, mind a kampányai hatóságokkal szemben, mind pedig az olasz kormányjal szemben. Köszönöm a figyelmet. Elnök szót kért Jár, Oken és Debrun kollégák ebben a sorrendben, és Kozzolino és Rivellini kollégák is megkérdezték, hogy felszólalhatnak-e, mivel hogy el akarnak menni, el kell menniük, először felszólalhatnának ők, nem. Pero rapidi. Nem megkapják a szót, de gyorsan. Lemondanak a felszólalásukról, Kozzolino úr fontos híreink vannak, amiket most a bizottságtól kaptunk, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a végzett munkáért a delegációval együtt. A többi dolog ismert, egy új vészhelyzet alakul ki kampányában, tehát éppen ezért fontos fenntartani a figyelmet az Európai Parlament részéről, illetve a, az Európai Bizottság részéről ezen téma iránt. A következő órákban egy nagyon kényes játszma kezdődik, egy döntő ponttal kapcsolatosan ebben a tervben, hogy ezt a vészhelyzetet kezelni tudják, hiszen itt a hulladéklerakók használatáról van szó, különösen a Vezúv parkban. A bizottság híreit, amelyeket ma délőtt kaptam, nagyon fontosnak ítélem. Annak érdekében is, hogy kialakuljon egy tartományi terv, amely szoros, ami az időtervet illeti, és átlátható, egy olyan mechanizmus révén, amely bevonja a polgárokat és az önkormányzatokat is a különböző döntésekbe, amelyeket a következő hónapokban meg kell hozni, és különösen számot vett egy nagy problémával, az ilyenfajta művelete, gazdaság és környezetvédelmi fenntarthatósága az a szempont, hiszen gyakran a legfőbb fontosabb tervek esetében is az erőforrások problémája merül fel, tehát az állam erőforrásoké, illetve forrásoké, hogy ezeket a kihívásokat le tudjuk küzdeni. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt a következtetést, amihez most elértünk, és Merkens kolléganőt felszólítanám, hogy ö, dolgozzon ezen a témán, akár az MV-ben, akár ebben a szakbizottságban, hiszen ez nem csupán kampányát érinti ez a vita, csak kampányából indul ki, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan merülnek fel ezek a problémák Európa más részein is, hiszen nagyon sok példa van erre, erre a problémára, amely kampányában előfordult. Ez tehát az egész európai kontinens problémája. Elnök, köszönöm. Most pedig visszatérek Jár kollégához. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok az utazás szervezőinek, a szakbizottságnak és az olasz kollégáknak, valamint elnökünknek, akik a megfelelő háttérismeretekkel elláttak minket Olaszországban. Ez számomra nagyon érdekes, izgalmas utazás volt, nagyon sok találkozóval, és valóban nagyon-nagyon érdekes volt, nem voltak üres járatok. Na most eltekintve ettől a témától, nagy, nagyon sok mindent tanultam az utazás során. Három problémát elemeztem. Az első nagy probléma a legális hulladék kezelés, a másik az ipari hulladék, amelynek az ártalmatlanítási útja folyamata nem világos, tehát az illegális problémákat, az illegalitás problémáit is felveti, mert nagyon nagy felismerésem az utazás során, hogy Németországgal ellentétben, hogyha sikerül számunkra közösen a hatóságokkal és a kampányai polgárokkal, valamint az Európai Bizottsággal a legális hulladék ártalmatlanítást tisztázni, akkor az illegális részt is sikerül majd felgöngyölíteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy szinte hivatalos vészhelyzet alakult ki most megint kampányában. Csak azt tudom ajánlani, hogyha párbeszédet folytatunk a polgárokkal, akkor átláthatóság kell, hogy legyen a legfelsőbb parancs, mert a polgároknak, illetve az a hatóságoknak más és más a nézőpontjuk, akár például az, hogy megmérték a gázok képződését, vagy a, a szennyvizekkel kapcsolatos dolgokat. Nos, tehát csak akkor, akkor tudunk fennmódon eljárni, hogyha egymással szemben meglehető, megfelelően átláthatóan folytatunk eszmecserét. Tehát fontos a konstruktív párbeszéd, és lenne még egy kérdés a bizottsághoz, hiszen helyes, hogy kijelentjük, hogy természetesen igazolható koncepciókra van szükség, csak akkor adhatunk pénzt az adott célokra. A kérdés, az első kérdés, hogy a bizottság hogyan ítéli meg, hogy ez mennyi ideig fog tartani a bizottság véleménye szerint mikor jön el az az időpont, hogy valóban konkrét projekteket lehet majd pénzügyileg megvalósítani, mikor tudják a pénzt erre a célra felszabadítani, és kellene egy vészhelyzeti eljárást is kialakítani lépésről lépésre, hiszen mi ott voltunk a helyszínen, láttuk ezt a jelenséget, az illegális hulladéklerakók valójában tele vannak, tehát ott már nincs sok hely. Az új hulladéklerakókra, mm, nyitásra alig van lehetőség, környezetvédelmi okokból. Tehát valóban megijedtünk, amikor láttuk, hogy micsoda gyönyörű tájak szolgálhatnának, vagy szolgálnának a következő hulladéklerakók helyszínéül. Tehát kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán elkerülni az ilyenek kialakítását, tehát mindenképpen hulladékfeldolgozókat kell építeni, a finanszírozási források egyrészt csak akkor lehet felszabadítani, ha ezt a kérdést már tisztáztuk. Hosszú ideig még vitázunk majd a koncepciókról. Az, a legális hulladéklarokok is tele vannak, és azt hiszem, hogy a a következő alkalommal a katasztrófa még inkább érzékelhető lesz, mint az elmúlt időkben ezzel a problémával kapcsolatban. Tehát a kérdés az a bizottsághoz kérdésem, hogy van -e egy lépésenkénti eljárás, amikor részprojektekre lehet a forrásokat felszabadítani, tehát hogy ne évekig vitázzunk az adott koncepcióról, és időközben pedig a helyszínen a helyzet e-, elviselhetetlenné válik. Elnök Okken asszony. Very much. Uh, I would just, uh, of course, agree with my, my colleagues and uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégáknak is szeretném megköszönni a jó együttműködést. Néhány dologra szeretnék itt hangsúlyt helyezni először is, hogy folyamatosan a vészhelyzetet hangoztatjuk. Amikor kérdéseket teszünk fel, akkor érdemes azt is megfontolni, hogy az olasz törvényeknek megfelele az, ami történik, mert Veletil jóre volt, azt hiszem, ahol mi jártunk, és azt mondtuk, hogy ez nagyon szép, ó. És aztán abból hulladék lerakó hely lett, később, és fontos vízellátó területet, Natura 2000-es területet veszélyeztetett mindenféle probléma előadódott vele kapcsolatban, és mindenki elkezdett kiabálni, hogy vészhelyzet van. Tehát az európai polgároknak a joga, hogy leadják a vészriasztást, az fontos, biztosítani kell számukra ezt a jogot. És fel kell arra figyelni, hogyha a hatóságok jogsértésnek tekintik azt, hogyha valaki a jogsértés ellen demonstrál. Tehát azt kell eh, megelőznünk, hogy büntető eljárások induljanak azok ellen, akik csak az elégedetlenségüket hangoztatják. Tehát nem szabad, hogy az európai jogszabályok ilyen kontextusba kerüljenek. Azután amennyiben készül egy terv, akkor arról is gondoskodni kell, hogy ez ne legyen egy felesleges papír alapú terv. Az élet nagyon ritkán követi a terveket. Az ácséra példája mutatja, hogy tényleg az ember nem tudhatja, hogy a tervből mi lesz a gyakorlatban. és a Dán hulladék égetőre hivatkoznék például, amikor ott jártunk. És én meg is kérdeztem tőlük, rákérdeztem, azt mondták, hogy lehet fantasztikus terve az embernek, de hogyha mindenféle elektronikus, vagy pedig vegyi hulladékról van szó, akkor annak a hamúja az nem használható fel. Az égető műnek a füstgáz mosó berendezése az bizonyos esetekben alkalmas az ártalmatlanításra, de nem mindig, tehát nem lehet mindent lerakni utána. És ezt megengedni, illetve hogy egy ilyen égetőmű működésben maradjon, az egy nagyon szigorú ellenőrzést igényel, mert folyamatosan kibocsátási problémák és mindenféle egyéb ügyek lesznek, és nagyon riasztó, hogy itt ismét a hadsereg tartja ellenőrzés alatt a területet. És hogy az egészből kizárják az állampolgárokat. Ez nagyon rossz e, jel, mert ez egy komoly kihívás Európa számára, és nem lehet másképp megoldani, mint hogy engedjük az állampolgárokat részt venni ebben az egész eljárásban. Tiszteletben kell tartani az állampolgárainkat, illetve a hatóságokat és az állampolgárok alá kell rendelni. Ez a jövő szempontjából nagyon fontos, és az Európai Bizottságot arra kérem, hogy ennek is szerezen itt érvényt, mert különben elfelejthetjük az egész tervet. Aztán Péter Jár kollégámnak szeretném mondani, hogy megvizsgáltuk a valódi ipari hulladékoknak az ügyét is, és az az érzésem, hogy az igazi probléma a nagyipar lehet idén. Lehet, hogy a kamora csak az infrastruktúrát kezeli, illetve ére keveredhetnek gyilkosságok is, de alapvetően az észak-olasz nagyipar kiszolgálása is fokozhatja a problémát, ezt nem tudjuk. Tehát ki kell terjeszteni a vizsgálatot arra, hogy megtudjuk, hogy tényleg mi zajlik ott a háttérben. A háttérben. Mert Németországból is tudjuk, hogy akár ebből az irányból is érkezhet hulladék, vagy az úgynevezett infrastruktúra kezelő cégek irányából. Utána kell nézni. Köszönöm. A kollega De Brun. De Brun kolléga következik. Thank you very much, Ms. Merkis, for the, uh... Köszönöm szépen, Merkis asszony. Teljesen világos a jelentés, illetve a delegációnak a beszámolója. Azok, akik részt vettek ebben, egyetérthetnek vele, hogy ez egy nagyon hű beszámoló, ez egy valós és veszélyes helyzet. Legutóbb el is mondtuk, hogy amikor valami abszolút elfogadhatatlan és rettenetes, és a következő lépésben kicsit kevéssé, kevésbé lesz rettenetes és elfogadhatatlan, az nem azt jelenti, hogy jó a helyzet. Tudom, hogy kifutunk az időből. Későre jár, csak néhány dolgot röviden említenék. Merkis asszony beszélt arról, hogy az információt nehezen érik el az állampolgárok, nehezen jutnak hozzá a tájékoztatáshoz, és egy szóbeli módosítás terve vonatkozik erre, hogy ez Poszító polgármestere szerint az állampolgárok nem férnek hozzá átlátható, érthető információkhoz, és nem vonják be őket az egészségügy és környezeti kockázatok értékelésébe, ahogyan az ácserai égetőműnek a helyzete is mutatja. Merkis asszonyt kérdezem, hogy ön elfogadja-e ezt a megállapítást? A delegáció többi tagjára nézek, ami engem illet, különösen mivel itt az szerepel, hogy a polgármester eh, tette ezt az állítást, én úgy gondolom, hogy ez, ez rendben van. I think, eh, uh, van probléma procedurális. Egy pillanat, van egy eljárásjogi probléma, Merkez kolléga. Uh, Számomra elfogadható ez a módosító javaslat. Eh, a probléma az, hogy a szóbeli módosító majd tisztviselők helyesen tájékoztatnak, de a szóbeli módosítót be kell terjeszteni, és a szakbizottság tagjainak ki kell jelenteniük, hogy ezt elfogadják, avagy sem, és amennyiben elfogadják, akkor lehet értékelni a jelentéstevő részéről ezt a szóbeli módosítót, de ez egy eljárási jogi probléma mielőtt a szóbeli módosító befogadhatóságáról döntenénk. És nem tudom, hogy milyen létszámhoz van szükség, hogy ezt a befogadhatóságot megvizsgáljuk. Közben ezt ellenőrizzük, ezt az eljárásogi problémát, megadnám a szót a bizottság képviselőjének, hogy válaszoljon a kérdésekre. Um, can I just finish some of the other points I... Szeretnék még egy-két megjegyzést tenni, hogy befejezem az előző hozzászólásomat, hogyha megengedi. Intervenúta. Nézést, azt hittem, hogy befejeztem, mivel már a jelentéstevő is felszólalt. Thank you very much. There was just... Köszönöm szépen. Még két megjegyzésem lenne, ezek nincsenek benne a szövegben. Uh, de ugye elhangzott, hogy, hogy hogyan is alakul a jelenlegi helyzet, nem zárják le ezeket a szeméttelepeket. Természetesen az a véleményem, hogy a petíciónak továbbra is nyitottnak kell maradnia, nekünk pedig információt kell gyűjteni ez idő alatt. A második megjegyzésem, és hivatalosan is be fogom nyújtani ezt a bizottságnak, azt hallottam, hogy a kampánya régió, kampánya terület 325 millió euróért meg fogja vásárolni ezt a térséget, ezt a területet, részben Európai Uniós forrásokból. Nem tudom, hogy ez helyes információ vagy sem, és hogyha valós információ, akkor ez hogyan felel meg a hulladék keretirányelvnek. Az előző parlamenti ciklusban nagyon sok időt szántunk erre az irányelvre. Köszönöm. Grazie, concluso, kollega. Köszönöm. Akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Köszönöm. Tehát, hogyha jól értettem, jár úr kérdését. A kérdés tehát az, hogy van bizonyos kockázata annak, hogy amíg kidolgozzák, illetve elfogadják az új hulladékkezelési tervet kampánia tartományra vonatkozóan, akkor időközben nem valósítják meg azokat a projekteket, amelyek lehetővé tennék, hogy ezt a problémát kezeljék. Tehát újra kialakulhat egy hulladékvészhelyzet kampányában, mint ahogyan ez történt 2007-ben. Na most ebből a szempontból az Európai Bizottság egyrésztről továbbra is ragaszkodik ahhoz az olasz hatóságoknál, hogy a lehető leghamarabb valóban ténylegesen hajtsák végre ezt a tervet. De másrésztről azt is kiemelte és ki fogja emelni, hogy a már tervezett hulladék lerakók létesítményének, létesítményének létrehozása lehető leghamarabb meg kell, hogy kezdődjön. Tehát nem kell megvárni az új tartományi tervet ahhoz, hogy ezen hulladék lerakók építése megkezdődjön. Vannak becslések a jelenlegi hulladék lerakók kapacitását illetően, amelyek kampányában vannak. Nincsenek biztos adatok, de úgy tűnik, hogy a fennmaradó kapacitás az azt jelenti, hogy két-két és fél évig tudják ezek még fogadni a hulladékot, és nyilvánvaló, hogy új hulladék lerakókat kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik, hogy újabb ellenőrizhetetlen mértékű válság alakuljon ki, mint ahogyan ez történt 2007-ben, ami a hulladék hierarchiát illeti, az új hulladékkezelési terv, amelyet elfogadnak majd kampányában. Nos, az olasz hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy egy olyan tervet fogadnak el, amely a hulladék hierarchiát tiszteletben tartja. Tehát a tartományi terv, amelyet a kampányai hatóságok bemutatnak majd a bizottságnak, ezt a bizottság értékeli. A bizottság már többször is elmondta, hogy az egyik feltétel az, hogy a forrásokat fel tudják szabadítani, az európai forrásokat. Az pontosan az, hogy az új tartományi hulladékkezelési terv megfeleljen az európai jogszabályoknak. Tehát az Európai Bizottság a hulladék hierarchia szempontját is ellenőrizni fogja. Ami pedig a, tájékozt, a polgárok tájékoztatását és átláthatóságot illeti, erről is tájékoztattuk az olasz hatóságokat. Ahogyan elmondtam korábbi felszólalásomban, az Európai Bizottság azt kérte, hogy az olasz hatóságok hozzanak létre egy honlapot, egy internet oldalt, ahol közé teszik az új hulladékkezelési tervet, és ahol naprakész adatokat kell bemutatni a terv végrehajtásával kapcsolatban. Tehát ebből a szempontból már vannak kedvező visszajelzések a tartományi hatóságok részéről, mert a tartomány hivatalos honlapján közzétették augusztus végén azt a dokumentumot, amely még nem a hulladékkezelési tartományi terv, hanem egyfajta program jellegű terv, amely egy, úgymond előkészíti ezt a bizonyos hulladékkezelési tervet. Ezt a dokumentumot nyilvános vitára, konzultációra bocsájtották, egy 45 napos konzultációt irányoztak elő, kikérik tehát a polgárok véleményét. Ez tehát egy programdokumentum, amely iránymutatásokat tartalmaz, melyek még eléggé általánosak. De mindenképpen bátorító az a tény, hogy a konzultáció irányába mozdulnak el, a tájékoztatás irányába a polgárokkal szemben. Köszönöm és remélem, hogy válaszoltam a kérdéseikre. Elnök, köszönetet mondok az Európai Bizottság képviselőjének. Még mindig a technikai problémával foglalkozunk Debrun kolléganő kérdésével kapcsolatban, tehát hogyha nincs további felszólaló, akkor én is szeretnék néhány megjegyzést tenni Azt hiszem, hogy Merkis kolléganő jelentése bizonyosan egy nagyon lelkiismeretes munka eredménye, és mindenféleképpen örülök, hogy a parlamenti képviselő kollégák annyira magukénak érezték ezt az ügyet, ami tulajdonképpen az én szülőhazámat is érinti, sújtja, mégpedig nagy mértékben. Tehát én aktív és passzív szereplője egyaránt vagyok ennek az ügynek, hiszen az intézmények képviselője vagyok azon a területen, másrészt pedig ennek a területnek a polgára is vagyok. Minden egyes probléma érint, amely ebből következik, tehát csupán néhány megjegyzést tennék, abból a célból, hogy a kollégák ezt úgy értékeljék, ahogyan kívánják. Tehát a jelentésben, a jelentés bevezetőjében, illetve Merkis kolléga bevezetőjében a jelentésen kívül tett néhány megjegyzést a jelenlegi helyzetre vonatkozóan a különféle mozgalmakra, nyugtalanságokra vonatkozóan, amelyek az elmúlt hetekben kialakultak a helyszínen. Pontosítani szeretném, hogy nem lehet mondani, hogy a helyzet romlott volna, ugyanaz a helyzet most, mint ami sajnos felmérésünk tárgya volt áprilisban, amikor oda mentünk, amikor egy rendkívül kellemetlen, problematikus helyzet volt, ahogyan a római tisztviselő is elmondta, amikor ö, elővezette a stratégiáját. Ez tehát egy olyan rossz helyzet, amely sajnos még fenn fog állni, hiszen nem tudják feldolgozni most már nem csak a hulladékot, hanem gyakorlatilag a rendelkezéseket sem tudják megfelelően feldolgozni, és ez azt jelenti, hogy ezt az egész helyzetet gyorsan nem lehet megoldani. Néhány dolgot még hozzátennék amely azokhoz kapcsolódóan, amit az Európai Bizottság képviselője elmondott. Ami ezekben a tör- napokban történik, az csupán Nápoly városára vonatkozik. Kaptam informálisan egy dokumentumot a ö, helyi önkormányzat képviselőjétől. Ezt idézem, aztán majd talán kiosztom, hogyha ez szükségesnek tűnik. Ez csupán Nápoly városára vonatkozik, és egy olyan problémára, amely a pénzügyi források hiányához kapcsolódik, melyet Nápoly városa blokkolt, és ez egy egyértelmű problémához vezet, hiszen a hulladék az utcán nagyon súlyos probléma, és itt ebből alakult ki egy polgári nyugtalanság, tüntetés, egyfajta tüntetés, amely más területekre is átterjedt, és ahogyan Jár kolléga is elmondta, a polgárok most már évek problematikus helyzete után abban a félelemben élnek, hogy az a helyzet újra kialakulhat, tehát amint megkondul az első vész harang, akkor a polgárok már is barikádokat emelnek átvitt értelemben természetesen annak érdekében, hogy további intézkedések ne károsíthassák helyzetüket. Tehát itt Nápoly és Kazerta megyékre van, megyékről van szó, amelyek a 26-os törvény aluli mentesítést kérték, és Nápa és Kazert a helyzete sokkal összetettebb, nem csupán ezen két megye területi kiterjedtsége okán, hanem azért is, mert ennek a két területnek egy konzorciuma van, és a források felszabadításának folyamata sokkal összetettebb ezen két oknál fogva. Időközben felmerült a munkások kifizetésének problémája is, amely ezt az egész legutóbbi ügyet kirobbantotta, és Jelenleg egy találkozóra kerül majd sor, pontosan ezekben a pillanatokban, Rómában, annak érdekében, hogy elérjék a források felszabadítását, tehát Rómától ezt elérjék, és így módon újra beindulhasson a hulladékgyűjtés Nápoly területén. Tehát ez körülbelül ugyanaz, mint ami az Európai Bizottság és az olasz kormány között történik, hiszen a bizottság blokkolta a pénzügyi forrásokat, mert nem teljesülnek a megfelelő követelmények, és az olasz kormány pedig blokkolja a forrásokat, mert a helyszínen nem teljesülnek a követelmények. Most van egy operatív jellegű javaslat, az asszeszor remélhetőleg eléri majd ezen források felszabadítását, reméljük, hogy ez így fog történni, és így ez a helyzet meg fog oldódni. De ma az a cáfolat érkezett, amelyet Merkis kolléga is idézett, Berlusconi elnök részéről, tehát híresztelések járnak a második hulladéklerakó megnyitásáról a tercinyói területen. Ez annak a megerősítése, amelyet valamennyien támogattunk parlamenti képviselőként a delegáció utazása alatt, és amelyet a régió újonnan megválasztott elnöke is megerősített, tehát Románó úr, aki azt mondja, hogy ne legyen megvalósítva a kiállnói szemétlerakó. A stratégia pedig az, hogy az Európai Bizottság általi találkozókon is megerősítették, hogy el kell fogadni egy a szilárd háztartási hulladékra vonatkozó hulladékkezelési tervet három hónapon belül, és a terv, egyfajta tervezetét a következő héten fogják bemutatni a bizottságban. A megyék, ahogyan már elmondtam, a ötből három már bemutatta a tervét, a másik kettő pedig még vitázik a tervről. A speciális hulladékok kezelésre vonatkozó terv, ahogyan ezt a tisztviselő is elmondta már Brüsszelben, ezt majd el fogják fogadni az önkormányzatban, és az Európai Bizottságnak a következő héten mutatják be ami pedig a talaj helyreállítását, illetve a vízminőségvédelmét illeti, illetve a, légvédelm, lég, a levegő minőségének védelmét, most ezekre vonatkozóan is elfogadták már a terveket, tehát ezek közül egyesek még javaslatformájában léte, léteznek, és uh, ahogyan Romano úr is elmondta, ezeket a terveket uh, 2010. december 31-ig uh, meg kell kezdeni. A vészhelyzet tehát ezzel a tervel lezárult. 2010. december 31-ig ez a helyzet meg kell, hogy oldódjon, és ahogyan Román úr is elmondta, én a meghallgatások jegyzőkönyvét olvasom fel egyébként, az operatív egység Tehát itt a vészhelyzete foglalkozó ö, egységről van szó. Nos, ezek 2011. január 1-én bezárnak, tehát van már egy konkrét dátum ezzel a folyamattal kapcsolatban. És ö, különböző alkalmakkal beszéltünk még egy kötelezettségvállalásról is, mégpedig az, hogy tárgyaljanak a helyi önkormányzatokról a már létező szemétlerakók szerény mértékű bővítéséről, hogy ne ö, sújtsák ezáltal olyan te, azokat a területeket, amelyek védettek, hogy a helyzetet valamilyen, kezel, valamilyen módon kezelhetővé tegyék, amíg új létesítményeket nem nyitnak. Az utolsó dolga a termovalorizátor, a hő hasznosító létesítmény problémája, Nápoly keleti részén működik majd ez a létesítmény, és a városi tanács erről most fog határozni. Egy keretprogram keretében, és most kezdődik majd meg a versenykírás közzététele, illetve a pályázatok kiadása, a munkák kiadása. Szolernói megyében volt egy elég kemény összeütközés a megyei és a helyi önkormányzat között. Tegnap egy megállapodást akart kötni a két hatóság azt illetően, hogy hogyan történjen a, a, a versenykírás kezelése, illetve a pályázatok kezelése, ami pedig a szalernói komposztelú létesítményt illeti, itt már majdnem a dolgok végére értek, de természetesen itt is vannak pénzügyi nehézségek, és remélik, hogy ezt a létesítményt a következő év közepe előtt be tudják indítani. Tehát ezek a határidők azt jelentik, hogy itt több mint 80 millió szerves hulladékot tudnak majd pluszban kezelni. Erre a létesítményre további információt nem kaptam, de talán majd kiosztam ezt a dokumentumot. Tehát itt mindenképpen láthatók a részvétel, a megelőzés, az újrahasznosítás, a hullad, szelektív hulladékgyűjtés követelményei annak érdekében, hogy aztán a hulladék ártalmatlanítás elérhető legyen hulladék égető létesítmények által. Az utolsó dolog, hogy nehéz valamennyi polgárral párbeszédet folytatni, ez minden kétségem felül el. Mi is foglalkozunk ezzel az igényel. Remélem, hogy a polgárok kérelmének mindig helyet tudok adni sokan úgy érezték, hogy ezek az igények nem teljesültek megfelelően, de több mint két éve foglalkozunk ezzel a problémával, és a polgári védelmi ö, szervezet is úgy tűnik, hogy működik. Nyitottak egy honlapot, amelyen keresztül a polgárok kommunikálhatnak a különféle hivatalos aktusokkal kapcsolatban. Tehát mindenki erről ö, ismereteket nyerhet, de továbbra is vannak megbeszélések a polgárokkal, egy demokratikus képviseleti rendszeren keresztül, tehát a különböző választott tisztviselőkön keresztül, például a helyi önkormányzatokban, akik a különböző helyi önkormányzati szintek képviselői. Ezt csak azért akartam hozzáfűzni, hogy jó magam is hozzájáruljak személyes tapasztalataimmal ezekhez. Nyilvánvaló, hogy nincsen semmiféle megoldás a kezünkben, de talán valamilyen módon hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy beindítsunk egy megfelelő mechanizmust, vagy meggyorsítsuk ezt a folyamatot, mert ahogy a Románó úr is mondta, nagyon helyesen a kinevezése másnapján, hogy a tevékenység egy részét még a korábbi tartományi adminisztráció kezdte meg, amelyet a jelenlegi tartományi adminisztráció fenn akar tartani, hiszen itt különféle nagyon érvényes tervekről van szó, amelyet az Európai Bizottság jelenleg vizsgál. Az utolsó hír a regionális önkormányzat a 2007-2007-es tervek könyvelését megvizsgálta, és a 2007 és 2013 közötti időszaknál van egy jelenlegi plafonérték, hogy valamennyi tervet meg tudják valósítani, és ez körülbelül 350 millió euróra rúg ennek a, az összege. Azt hiszem, hogy ahogyan Jár kolléga is javasolta, jó lenne, hogyha fokozatosan lehetne haladni ezekkel a projektekkel, és ez bizonyosan azt tenni elérhetővé, hogy sokkal hamarabb sikerül majd megvalósítani ezt a jelentős tervezési folyamatot, hogy a polgárok gondjait meg tudjuk oldani. Köszönöm. I don't understand. Allora, eh, per l'emendamento, eh, for the oral amendment? She's, she's allora, eh, mi dicono... Nos, tehát a tisztviselők azt mondják, hogy a szóbeli módosító ügyében Debrun kolléganő visszavonta ezt a módosítót, mert rájött arra, hogy ez a javaslat tulajdonképpen már szerepel a jelentésben. Tehát visszavonta a szóbeli módosítót, mivel ez már nem, nem jól értettem. Create enormous, Azért vontam vissza, mert azt mondták, hogy óriási administratív nehézségeket okoz és ezeknek a figyelembevételét kérték, tehát egyértelművé szerettem volna tenni az okot. Éves információt kaptam tehát, akkor mindenképpen feljegyezzük a szakbizottsági jegyzőkönyvében az ön kérelmét. Nos tehát, most pedig térjünk át a dokumentum elfogadására, tekintettel arra, hogy ez nem egy formális szavazás, tehát, hogyha vannak ellenzők vagy tartózkodók, azok jelezzék a jelentéssel szemben. Senki nem ellenzi tehát a jelentést. Az én álláspontom a tartózkodás a dokumentummal szemben. Aztán Merkis delegáció vezető egy ajánlást akar bemutatni az Envi szakbizottságnak, ha jól értettem, hogy a plenárison egy állásfoglalásról szavazzunk a különböző környezetvédelmi veszélyhelyzetekről a plenárison? Ez tehát a, ez tehát a javaslat az ajánlás tárgya, amelyet az ENVI szakbizottsághoz intézni, intéznénk, mi a kollégák álláspontja, mindenki kedvezően ítéli meg ezt a javaslatot, tehát akkor ezt az ajánlást továbbítjuk az MV szakbizottságnak. Azt hiszem, hogy nincs egyéb szólásra jelentkező, vagy kérelem a jelentéstevő részéről. Kolléga? La kolléga Merkis vuole intervenire. Merkis kolléga. Uh, um, uh, uh, chairman, do I understand that we go Jól értem, elnök asszony. Tehát akkor a Környezetvédelmi Bizottságon keresztül jut majd plenárisra az ügy? tehát együtt a Környezetvédelmi Bizottsággal, együtt visszük ezt a plenárisra. Így van? Sí, eh, sí, fauna. Igen. Tehát egy ajánlást továbbítunk az ENVI szakbizottságnak annak érdekében, hogy az ENVI szakbizottság az állásfoglalást a plenáris elé vigye, és nekünk lesz egy véleményünk ezzel kapcsolatban petíciós szakbizottságként. ezt tehát a formula jár, kolléga, mindig ezzel a ponttal kapcsolatban? Igen, mindez helyes, de itt nem csupán kampányáról van szó, hanem általánosan a hulladékkezelésről az EU-ban. De természetesen az EU döntés, vagy az ENVI határozatát nem tudjuk, nem tudunk ez elé menni. Megnézzük, hogy ők hogyan fognak dönteni erről. Remélem, hogy ez működik Remélem, hogy az elmi szakbizottsági kollégák is támogatják majd ezt a megközelítést. Köszönöm. Elnök, javaslom tehát, hogy a következő koordinátori ülésen tárgyaljuk meg ezt a témát. Talán Merkis kolléganőt is meghívnánk, hogy ő is működjön közre, és a koordinátorokkal majd meghatározzuk ennek az eljárásnak a részleteit. Köszönetet mondok mindenkinek, és át is térnék a következő napi rendi pontra. Mi suggerisce eh, David Law di... David azt javasolja, hogy a napirendben eszközöljünk egy módosítást, mert az utolsó napirendi pont ott illetően itt vannak a petíció aláírói, míg a 19-es és a 20-as napirendi pontnál nincsenek itt a petíciót benyújtók. Tehát akkor, hogy megkönnyítsük a polgárok munkáját, hogyha mindenki egyetért ezzel, akkor áttérnék rögtön a 417 per 2009-es számú petícióra, és meg is adom a szót Dambra úrnak. Gentile Presidente, Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy fogad a parlament és a szakbizottság, mint több ezer európai polgár képviselője és első számú elő, ö, aláíró a fedhetetlen európai parlament érdekében. Frusztráltak vagyunk, mert az olasz hatóságok kudarcot vallottak egy polgári kezdeményezésű törvényt illetően, amelyet az olasz alkotmány is előír, és amelyet több mint 350 ezeren írtak alá 2007. szeptember 8-án. És három pontja között szerepelt az, hogy az olyan embereket, akiket elítéltek, ne lehessen képviselővé választani. Most már három év telt el, és ez a törvény még mindig az olasz szenátus egyik asztalfiókjában pihen, mert a parlamenti képviselők, amelyeket nem a polgárok választanak meg, meg, hanem a párt titkárságainak választási listán jutnak be, és ö, nekik sokkal fontosabb dolguk is van, mint ö, Például, hogy olyan törvényeket fogadjanak el, amelyek a jelenlegi miniszterelnök érdekében állnak, mint például az Alfánot törvény, amely a miniszterelnök védelmét szolgálja, és amelyet körülbelül tíz napja mindkét ház elfogadott, és az közösség elnöke is azonnal aláírta. Azonban ezt a törvényt később az olasz alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette. Azt kérjük, ahogyan Pertini is elmondta, nagy olasz elnök, hogy a politikát tiszta kezekkel kell végezni. Tehát kérjük az 1976-os jogi aktus módosítását, amely az európai parlamenti képviselők megválasztásával foglalkozik. És azt szeretnénk elérni, hogy egyetlen elítélt állampolgár sem lehessen a jövőben az Európai Parlament képviselőjévé megválasztani. Még az európai országok nagy többségében egy olyan állampolgár, akit egy bíróság elítélt, nehezen talál munkát, például a közszolgálatban, vagy akár pontosan ezen parlamenten belül, vagy akár nem fogadhat örökbe gyermeket, pontosan a büntető eljárásban szerzett ítélete miatt. Ezzel szemben egy elítélt politikus, még akár súlyos bűncselekmények miatt is, gond nélkül az Európai Parlament tagjává válhat. Például említhetném Bonsignora urat, aki a néppárt alelnöke, és akit két évre ítéltek korrupciós vádak miatt szabadságvesztésre, vagy itt van Borgézió, Borgézió úr, akit szendékos gyújtogatásért ítéltek el diszkriminatív céllal, vagy Patriciel úr a néppárt részéről, akit jogellenes finanszírozás miatt ítéltek el Griffin úr, független képviselő, akit rasszista gyűlöletkeltés miatt ítéltek el, vagy Jean-Marie Le Pen, akit több ízben elítéltek szintén rasszista gyűlöletkeltés miatt. Nos, ebben az időszakban az AFKO, akinek elnöke Carlo Casini, aki először erre a petícióra azt válaszolt, hogy semmit nem tud tenni, mert ez a téma nem tartozik az ő bizottságának hatásköreit közé. Nos, tehát az AFKO bizottság jelenleg mérlegeli az 1966-os jogi aktus módosítását, és ennek a jelentéstevője Andrew Duff, angol liberes képviselő. Azt kérjük, hogy ebbe a módosításba beleessen illeszteni a mi kérésünket is a szerződés 223. cikkének megfelelően, hogy így módon az európai ö, jogalkotást harmonizálni lehessen, mert jelenleg itt a nemzeti jogszabályok érvényesek. A jelenlegi jogalkotási keret következménye az, hogy az Európai Parlamentben jelenleg különböző elítéltek ülnek képviselőként. Egyszerűen azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy tegye meg azt, amit már több európai állam megtett, mint Ausztria, Dánia, vagy akár Nagy-Britannia. Ahol is nem lehet képviselővé választani azt, aki egy évnél magasabb büntetés tételt kapott. Több ezer ember hírt az AFKÓ-nak, és a petíciót online átadtuk ennek a szakbizottságnak. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést is nagyon milyen meg kell vizsgálni, épp úgy, ahogyan a petíciós szakbizottság tett a 18 petícióval kapcsolatban, amelyek a kampányai hulladékhelyzetet érintették. Ahogyan a tanulmány 18, 12. oldalán lehet olvasni, az Európai Parlament által készített tanulmányról van szó a ciklus prioritásait illetően. Nagyon sok olasz és európai polgár kéri, hogy mindenféleképpen felülvizsgálják a parlamenti képviselővé választhatóság kritériumait. Hogyha a parlamenti pártok nem végeznek tisztogatást a saját soraikban, akkor a helyzet súlyos bothat, hiszen a következő ciklusban például a nép párt körében nagyon súlyos bűnök miatt elítélt emberek lehetnek európai parlamenti képviselők, mint például Salvatore Cuffaro, akit 7 évre ítéltek, azért, mert a maffiát hozta előnyös helyzetbe, vagy akár Marcello Del Utri, szintén szenátor, aki az Európa Tanács tagja, és 7 évre ítélték bűnszervezetben való részvétel miatt. És ő a Mangano nevű mafiózót hősnek minősítette, akit Paolo Borsellino mafia ellenes bíró úgy minősített, hogy ő az egyik fő mafiózó az észak-olaszországi maffia szervezetben. Tehát pontosan Borsellino úr, a hős bíró úr, akit a maffia gyilkolt meg, és az ő szavaival zárnám ezt a felszólalást. Ő azt mondta, hogy a gyanúnak különösen politikai pártokat kellene arra ösztönöznie, hogy nagy takarítást végezzenek, nem csak azért, hogy legyenek tisztességesek, de tűnjenek is tisztességesnek, úgy, hogy a saját soraikon belül végeznek tisztogatást, és megszabadulnak mindazoktól, akikhez nyugtalanító tények vagy epizódok kapcsolódnak, még akkor is, hogyha ezek a tények vagy epizódok nem képeznek mint Köszönöm a figyelmüket, elnök, köszönöm, megadom a szót Floyd úrnak, a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen elnök asszony. Két jogforrásunk van európai szinten a választások lebonyolítására. Egyrészt a 76-os törvény, amely az európai választások fő elveit rögzíti, valamint a 93-as irányelv, amely röviden arról gondoskodik, hogy független legyen a választás attól, hogy a származási országában, vagy pedig egy másik tagállamban tartózkodik-e a jelölt, ahogyan hallhattuk az imént. Ezek a jogforrások nem foglalkoznak azzal, hogy az választási részvétel milyen feltételekhez kötődik. Ezeket a kérdéseket a tagállam szabályozhatja. A petíciós bizottság kapott már ebben a témában megkereséseket a Baltikumból, illetve Hollandia részéről is a választásban való részvételi jogosultság tárgyában, és az előző esetekhez hasonlóan arra a következtetése jutottunk, hogy ez a tagállamok illetékessége. És ennyiben maradtak ezek az ügyek. Amennyiben ebből a petícióból európai polgári kezdeményezés válna. Jelen pillanatban úgy állnak az ügyek, hogy nagyon valószínűtlennek gondolom, hogy az Európai Bizottság pozitívan reagálna egy ilyen irányú polgári kezdeményezésre. Természetesen ez feltételező, hogy a kívánt aláírás mennyiség összegyűlik. Köszönöm. Kollega Oken. Oken, kolléga. Ja, tak, fru eh, Øh, jeg har lige en bemærkning. Jeg synes, det er et meget vanskeligt område. Köszönöm szépen. Egy rövid észrevétel. Nagyon nehéz ez a kérdés, ami elhangzott itt. Az összekapcsolható azzal, amit a Dán parlament is állásfoglalásként megalkotott. Vagyis, hogy több mint eh, két év szankcióval lehet sújtani, illetve feltételeket lehet támasztani annak érdekében, hogy a választási elvek betartása kerüljenek. A Dán parlament tehát ezügyben döntött, és egy olyan illető ügyében, akit bűn, bűnügyi szankciók fenyegettek, viszont ezen túlmenően a parlament nem hozott egyéb döntést. És épp egy teljesen más helyzettel állunk szemben. Elképzelhetetlen lenne a Dán parlament számára például, hogy egy hivatalos eljárásban eh, megfossza a megválasztott képviselőt a mentelmi jogától. hogy ez hivatalból megtörténjen. Tehát természetesen esetenként kell értékelni a körülményeket, és ennek alapján született meg a jogi döntés. Európai szinten azonban nem így áll a helyzet. A mentelmi jog nem védheti meg a képviselőket akkor, hogyha súlyos bűnügyben eljárást folytatnak ellenük és Dél, illetve Észak-Európa nem válhat ketté a szabályozást tekintve, hanem egy egységes megoldást kellene találni, ami egy nagyon nehéz munka. És elsősorban minden tagállamnak a saját rendszerét kellene felülvizsgálnia. És nem gondolom, hogy ez ügyben a minisztéreket kellene interpellálni, hanem az eltérő jogalkalmazást kellene megszüntetni. A Dán álláspontot ismertettem, tehát és előkészítő munkára van szükség a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, Auken kolléga. Hogyha nincs más felszólaló a kollégák részéről, akkor azt hiszem, hogy ezzel a petícióval kapcsolatban meghallgatván a választ a bizottság részéről, ez kimerítőnek tűnt számomra. Aokán kolléga felszólalásával, aki pontosította, hogy különböző rendszerek léteznek, különböző kompetencia létezik, azonban el kell mondanom, hogy a kevés dologból, amit hallottam, úgy tűnik számomra, hogy a Dán rendszer olyan, mint az olasz. Azaz azt mondja, hogy összeegyeztethetetlen ez a két dolog, és egy parlamenti bizottság értékeli esetről esetre ezt az összeegyeztethetetlenséget, amely létezik a mi parlamentünkben is, ez a szerv, illetve ez a folyamat. Ezt az információt akarta megosztani a petíció aláírójával, tehát egy fejezést készítettünk, melyet elküldtünk a bizottság az ügyben illetékes bizottság elnökének, Kazini úrnak, akinek tehát továbbítottuk ezt a feljegyzést, és ebben kértük beavatkozását, hogy adjon választ, és a válasza nem elégített ki minket teljes mértékben, és kérem tehát azt Kazini úrtól, hogy válaszol, ő jelenleg vitázik a szakbizottságán belül, hogy megvizsgálja-e az irányelv tervezetet, amely a 76-os jogi aktust módosítaná, és amely már a korábbi európai parlamenti ciklusból származik, melynek jelentéstevője Andrew Duff, volt és maradt ebben a ciklusban is. Tehát az egyetlen dolog, amit ma hozzá tudok fűzni ehhez, hogy további kéréssel, illetve sürgetéssel élünk majd az AFKO bizottság elnöke felé annak érdekében, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy módosítsák ezt a jogi aktust, hogy az Európai Parlament jogalkotása megváltozzon az európai parlamenti képviselők megválaszthatóságával kapcsolatban. Köszönetet mondok, és át is térek a következő pontra, a 19-es pontban szereplő petícióra, amit az imént elhalasztottunk. Ezt a petíciót Werner Sending, német állampolgár nyújtotta be. A petíció aláírója nincs jelen, de kérte, hogy a szakbizottságunk következő ülésén megjelenhessen. A petícióval kapcsolatban rögtön meg is adom a szót a bizottság képviselőjének. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, the commission follows the... Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság nagy figyelemmel követi ezt a petíciót, és annyit mondhatunk el, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány, határon átnyúló hatástanulmány folyamatban van. A Cseh Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozik ez az ügy, és a honlapjukon található információ részletesebben, hiszen ez határon átnyúló kérdés. Az eljárás 2008-ban indult, Igazából nem történt nagy előrelépés, hiszen 2010. július 21-én kaptunk értesítést arról, hogy a német környezetvédelmi minisztert tájékoztatták a környezetvédelmi hatástanulmányról, 11 német lakos adott információt ebben a témában, és egy-két hét múlva napvilágra kerül az átvilágítás. Az előzetes átvilágítás nem zárja ki a súlyos környezetvédelmi hatásokat, és ezért az élőhely irányelvet is figyelembe kell venni. Ez részét képezi a környezetvédelmi hatástanulmánynak is, és ezzel kapcsolatban javaslatokat várunk egy vagy két éven belül. Ismét tájékoztatjuk majd a német felet ennek a végkövetkeztetéseiről, illetve nyilvános konzultációt tartunk, amelyre szintén meghívjuk a németeket. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is ezt az első választ. Biztosan van egy problém, egy olyan probléma itt előttünk, amit már gyakran tárgyaltunk a petíciós szakbizottságban, tehát a határokon átnyúló környezetvédelmi probléma, amikor mindkét tagállam tehát kérdés az, hogy hogyan tudják az információ áramlást biztosítani a két tagállam kevés az együttműködés az érintett két tagállam között, ennyiben az ügy világos, tehát ez a terület, ahol a szélerőmű parkot létre kell hozni, ez egyértelműen cseh oldalon található, azonban a Natura 2000-es védett terület természetesen nem állja meg a határokon, és mindkét országban ki van jelölve, tehát mind Németországban, mind például mind Csehországban. Ez is belejátszik a történetbe, van egy előtörténete is ennek a területnek, mert a második világháború követően ezt a, ez kiürült, tehát a lakosok elhagyták, de a természet megőrződött ebben a nehéz helyzetben. Itt tehát van egy védett terület, és azt hiszem, hogy éppen azért, mert ez egy olyan kényes téma, egész egyszerűen azt kell, hogy kérjük, hogy az információ áramlás a két tagállam között jobban működjön, és a petíciót benyújtó alapvetően ezzel az ügyel hozzánk fordul, mert ön nem kap megfelelő tájékoztatást azt illetve, hogy mi történik Csehországban, a cseh oldalon, és a másik oldalon is a polgármester gyakran megnyilván ebben a témában. Számomra ez az ügy nagy gondokat okoz, és el kell, hogy mondjam, hogy aki ismeri ezt a területet, illetve a Natura 2000-et, az nagyon hálás a bizottságnak, hogy a bizottság megállapította, hogy természetesen van kihatás ennek a projektnek a természetre. Tehát kérdés, hogy itt már az előzetes tervezési te, ö, stádiumban nem kellene ezt figyelembe venni. Bizonyos kétek merültek fel, a belgvízen területen, hiszen ott bizonyos területeket erre a célra bocsátottak rendelkezésre, építkezések folytak a területen, és ezek az intézkedések bizonyosan nem keltenek bizalmat. Tehát ez a petíció mindenképpen tükrözi ezt a félelmet, és német képviselőként én ezt helyesnek tartom, mert ez újra egy olyan példa, hogy pontosan a környezetvédelemben a határokon átnyúló környezetvédelemben az Európai Unión belül még jelentős hiányosságok mutatkoznak. Éppen ezért azon a véleményen vagyok, és ezt már kérelmeztem is, hogy a következő ö, szakbizottság ülésen újra vegyük elő ezt a petíciót, a petíciót benyújtó személy jelenlétében, aki még konkrét kérdéseket tudunk intézni, és örülnék, hogyha a cseh kormány egyik képviselője is jelen tudna lenni, mert a fő probléma a hiányzó átláthatóság, a hiányzó párbeszédre való készség véleményem szerint, és a hiányzó párbeszédre való készség, különösen az ilyen nagy léptékű beruházási intézkedésekre való tekintettel. Tehát ez a következő lépés szerintem, és várom a bizottság válaszát. Grazie, quindi. Köszönöm. Tehát a következő szakbizottsági ülésen vitatjuk majd meg ezt a témát újfent, amikor a petíciót benyújtó is jelen lesz. A következő pontban szerepel a petíció, amely a görög, görög hatóságok, amelynek ügyében megkerestük a görög hatóságokat, és azt hiszem, hogy a válaszuk az kimerítő, a petíciót benyújtó részéről pedig kaptam kérelmet, illetve a kollégák részéről is, akik ezt az ügyet szorosabban figyelmek kísérték, Balia déli kolléga és Szalafrankosz kolléga. Ők tehát egyetértenek azzal a javaslattal, hogy zárjuk le ezt a petíciót, mert a közleményeket mert közlemények cseréje már megtörtént, és azzal a mi funkciónkat elláttuk. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság képviselője hozzá kívánne valamit fűzni ezzel a ponttal kapcsolatban. Il Papulias. Papulias kolléga. Um, indeed, um... Köszönöm szépen. Valóban a bizottság a vizsgálat során rámutatott arra, hogy jó pár olyan kérdést vetett fel a petíció benyújtója, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak, például a városrendezési tervezési kérdések, ami az Európai Uniós Környezetvédelmi Törvény megsértését illeti, rámutattunk, hogy erre nincsen konkrét bizonyíték a petícióban illetve nem mutat rá a megépítendő hotel potenciális káros hatásaira. Előzetes információt kaptunk a görög hatóságoktól, amelyek rámutatnak arra, hogy a szálloda a Natura 2000-es térség határain belül van, illetve az IA irányelv értelmében ö, környezetvédelmi hatástanulmány is készülhet. Úgy látjuk, hogy az európai törvények, jogszabályok nem sérülnek, ami a Natura 2000-et illeti, illetve az élőhely irányelv megsértését. Ismét ö, szeretném felvinni a figyelmet, hogy ö, potenciális káros hatásokra nem kaptunk semmilyen bizonyítékot a petícióból. A bizottság garantálni kívánja, hogy megfelelően kerül sor az eljárásra, és egy igen sérülékeny területről van szó, egy érzékeny területről. Azt kértük a helyi hatóságoktól, hogy további információt szolgáltassanak a, a helyszínt illetően, Hogyha jól tudom, akkor ezt a részletes információt a parlament megkapta, ez pedig segíteni fog abban, hogy fölgyorsítsa a folyamatot. Amint megkapjuk ezeket az információkat önöktől, akkor valószínűleg lezárhatjuk majd ezt a petíciót. Köszönöm. Allora, i documenti. Akkor tehát a dokumentumokat közvetítjük, amit megkaptunk, ezeket átadjuk az Európai Bizottságnak, és remélem, hogy jövőben is viszonozzák majd ezt a szívességet, hogyha megengedhetek egy viccet zárásként a bizottsággal szemben. Ezzel a napirendet lezártuk, köszönetet mondok a kollégáknak, a tisztviselőknek, és a következő, munkán, következő ülésen folytatjuk a munkát.